señorías, Tisztelt képviselők, a szavazás következik. Először egyszerűsített eljárással fogunk szavazni a masztalka jelentésről. Részvénytársaságok társaságok egyesülése a címe. Név szerinti szavazás következik, megnyitom azt. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. El informe queda... A... Elfogadtuk a jelentést. Következik az Albertini jelentés. Az EK és Jordania közötti euró-mediterrán megállapodás. Mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk. Következő témánk Koch jelentés az EK és a Nyugat-Afrikai Gazdaság és Monetáris Unió közötti légiközlekedési megállapodás. Mielőtt szavaznánk, Kohúr, a jelentéstevő szót kért. Tessék, Kohúr! Liebe Kollegen! Kedves képviselőtársak, jelentésem elfogadásával egy olyan megállapodásra bulizunk rá, ahol egy sor kétoldalú repülési megállapodás az Európai Unió és a Nyugat-Afrikai Gazdasági Unió között létrejött. Így az Európai Uniós jogszabályokat érvényesítjük, leépítjük a kereskedelmi akadályokat, és a demokrácia mellett törünk láncsát. Kérem, hogy ezért okoknál fogva is támogassák a jelentést. Köszönöm szépen, Kok úr. Most szavazás következik. Mellette? Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Következő témánk, második olvasat. Az építési termékek forgalmazásra vonatkozó harmonizált feltételek. Katrin Stiller asszony ennek a kérdésnek a jelentéstevője. Most blokkonként szavazunk, első blokkról szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ezzel a tanácsi állásfoglalást elfogadtuk annak módosított formájában. Következik a Schriffler jelentés. Humanitárius segényújtással kapcsolatos európai konszenzus a címe. Ezzel kapcsolatban nincsenek módosítások, de nagyon sok részenkéti szavazás lesz. Először az ötödik részről fogunk szavazni két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a kilences rész következik név szerinti szavazásról. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást a 9-es részt vagy bekezdést elfogadtuk. 13-as bekezdés, két részben szavazunk erről is, mind a kettőt név szerinti szavazásra. Első rész, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Queda aprobado. Elfogadtuk. Következik a második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A második részt is elfogadtuk nagy többséggel. 31-es bekezdés. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Ezt is nagyon nagy többséggel elfogadtuk. 32-es rész következik. Szintén név szerinti szavazás, megnyitom azt. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 33-as bekezdés következik. Három részben szavazunk erről. Első rész mellett. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös bekezdés következik. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es bekezdés, két részben fogunk erről szavazni. Első rész mellette el, tartózkodók ellene elfogadtuk. Második rész mellette tart, ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a C preambulum bekezdés, három részben szavazunk erről. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók ezt gépi tól fogjuk ellenőrizni. Megnyitom a szavazást a C preambuló bekezdés második részéről. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. A második részt elfogadtuk, de egy szavazaton múlott a dolog. Következik a harmadik rész, tehát C preambuló bekezdés harmadik része mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy jobban tesszük, hogy ellenőrizzük, tehát harmadik részről ellenőrző szavazás gépi úton. Lezárom a szavazást. A harmadik rész részt elfogadtuk, itt már tíz szavazaton múlott a dolog. G preambulum bekezdés következik két részben. Első rész. Pontos egy contra. Mert ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most pedig a teljes javaslatról fogunk szavazni. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik a sarbó jelentés a mezőgazdaság elismerése stratégiai ágazatként az élelmiszerbiztonság terén. Itt nincsenek módosítások, de nagyon sok részenkéti szavazási kérelem van. Nyolcas bekezdés. Három részben szavazunk róla. Első rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a kilences bekezdés, erről két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette Mit szeretnének ellenőrizni? A 9-es első részét? Jó akkor ellenőrizzük a 9-es bekezdés első részét, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mint egy 300 szavazatos különbségű. Következik a 9-es második része mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 14-es bekezdés következik, három részben szavazunk erről, mind a hármat név szerint. Első, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Első részt elfogadtunk, elfogadtuk egy többséggel. Második rész, megnyitom a szavazást. Se Lezárom a szavazást. A második részt is elfogadtuk. Következik a harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Se Lezárom a szavazást. A harmadik részt elutasítottuk. Következik a 24-es bekezdés, két részben szavazunk erről. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 26-os bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es bekezdés, három részben szavazunk róla. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók. Ezt szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vamos a ver, se eh, cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a 27-es harmadik részéről szavazunk, mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 29-es bekezdés, két részben szavazunk róla. Első rész mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as bekezdés, két részben szavazunk róla. Első rész mellette tartózkodók ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os bekezdés. Két részben szavazunk róla. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös bekezdés két részben, első rész mellett Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Az első részt elfogadtuk. Nézzük a második részt mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. A második részt elutasítottuk. 50-es bekezdés. Két részben szavazunk erről. Első mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es bekezdés. Két részben szavazunk róla. Első mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. P preambuló bekezdés mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást P preambuló bekezdésről. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Ezt a preambulum bekezdést Elutasítottuk, ugye? So no amendment has been adopted. It's equality, so it's rejected. No, no. no amendment. Bueno, queda aprobado el concilio. Elfogadtuk, elfogadtuk a PÉB preambulum bekezdést. Most. If there is equality, it's no. rejected. Vamos a ver. Sí, sí. Nézzük csak. Sí, sí, señoría, tiene la palabra. Tessék, képviselő, öné a szó. Monsieur le Président, nous avons un problème, les deux, les deux machines n'ont pas marché. Elnök úr, két gép nem működött, két szavazógép nem működött. Küldünk akkor egy technikust. Tehát a P preambuló megkezdésről van szó. Itt egyenlőség alakult ki, hogyha ez módosítás lett volna, akkor elutasítottuk volna. De itt nem módosításról van szó, hanem magáról, az eredeti szövegről. Ilyen esetekben, mondják a segítőim, és, és én sem hiszek nekik, az egyenlőség, a szavazat egyenlőség azt jelenti, hogy elfogadjuk a szöveget. Ezért aztán a P preambuló bekezdést elfogadtuk. Most a teljes javaslatról szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következik a szavazat magyarázatok ideje. Good. Empezamos por el... Kezdjük a Stiller jelentéssel.